So um, I'm going to start. Megkezdeném a munkát, és interneten közvetítik ezt a következő ülésünket, vitánkat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nem sok képviselő van jelen egyelőre, de biztos vagyok benne, hogy később többen csatlakoznak. Azt hiszem a téma nagyon fontos. A az általános szolgáltatási irányelv megvitatásáról van szó, szóval erről a vonatkozó tájékoztatási biztonság. Az a, a téma tehát az idevágó ügynökség, és Udo Lambrechtet üdvözlöm. Örülök, hogy eljött a mai napon közénk. Nem tudom, mennyi időt szántuk már önnel folytatott vitákra a hálózat és információbiztonság témájában, mert a parlament ez prioritásként kezeli, nyilvánvalóan. Andreas, a luxemburgi elnökségnek elmondtam, hogy ebben igyekszünk néhány megoldást találni, és szorosan fogunk együttműködni az összes kemény téma, ami szóba kerül itt a trilóguson persze időt igényel. Azt hiszem, hogy ez egy igen hasznos jelentés, amit megszületett. Hogyha még nem látták, akkor direkt a kamera felé tartom. Ez nagyon érdekes lehet a képviselők, de a nyilvánosság számára is. Itt háttérinformációkat kapunk. Most arra kérném, tartson egy rövid bevezetőt, és ezt követően lesz egy néhány kérdésünk. Köszönöm szépen. Mindenki hall? Köszönöm szépen a kedves fogadtatást, elnök asszony, azt, hogy ilyen kedvesen bemutatott a mai napon. A zeniza munkájának egy kis részéről fogok beszélni. Ez azonban igencsak érinti a polgárokat. Szeretném elmondani, elmagyarázni. Európai szinten van az adatvédelmi rendelete, aztán egyéb irányelvek is, és éppen most folyik a vita erről a trilógusban. Vannak központi jelentőségű munkák, amelyek az ENISA munkáját befolyásolják, hogyha egy kicsit nagyobb keretet szabunk, az Európai Szolgáltatási Stratégia két évvel ezelőtt indult el a munka, egy sor további témában is dolgozunk, az egységes digitális megközelítés, ANCIP és Öttinger vezetése alatt egy sor munkánk van tehát, és hogyha az IT biztonságról beszélünk, akkor az ENISA esetében Látni kell, a polgárok, a kormányok és az ipar, a gazdaság is érintve van a munkánk által. Most egy olyan perspektívát szeretnék bemutatni, amely mind a hármat érinti, a projektekről van szó, meg megvizsgáljuk a fenyegetéseket, 25-30 projektet indítunk évente. A második rész, a 14. cikk, itt a tagállamokról van szó. Támogatjuk őket, kimegyünk a tagállamokba stratégiai tanácsadással, és egyéb támogatást biztosítunk. A harmadik rész ami a jogalkotási folyamat támogatását illeti, ezt a címet adtuk neki. A bizottság, a parlament, a tanács és a végrehajtás, ezt így osztjuk el, akkor a mi a tagállami szinten folyó végrehajtással foglalkozunk a telekommunikációs területen. Bízunk Kapan Svábis úr is, igen, sikeres előadóként a saját területén. A kapacitás építés, a elsőrangú feladatunk most pedig, hogyha megnézzük a kormányzást, az irányítást, ismerjük a struktúrákat, vannak minisztériumok, menedzsmentvezetők, kapcsolattartók, hogyha az IT biztonságról beszélünk, akkor tudjuk, hogy kit kell megkeresnünk a tagállamokban. A gazdaság esetében egy kicsit nehezebb vannak lobby szervezetek, vagy egyesületek, ágazati egyesületek, szövetségek, de ez nem olyan struktúrával működik, és nem annyira struktúrált, mint a kormányzati terület, és hát nagyon különböző érdekek vannak. Hogyha polgárokra lépünk tovább, akkor és nagyon bonyolultá válik a dolog, és erről szeretnék elsősorban beszélni. Ez egy kiemelt kezdeményezés az Európai Kiberbiztonság hónapja, ahol a cél nyilvánvalóan az, hogy tudatosítsuk ezt a fenyegetést a polgárokban. Ezt az Európai Bizottsággal együtt, különböző szervezetekkel, kormányzati támogatással végezzük 2014-15-ben. Ha megnézzük a fejlődést, látjuk mind a 28 európai tagállam részt vesz benne, Norvégia, Svájc, az EFTA országok közül is benne van már. Vagyis komoly közönségünk van, akinek szól ez a rendezvények, hogy mondjam. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, vannak eseményeink is, októberben van ez, számos tagállamban, számos polgár bevonásával lépünk ezen a területen, ami azt jelenti, a kihívás igazából az, hogy az európai szintről hogyan tudjuk ezt lebontani tagállami szintre, úgyhogy egy multiplikátor hatást érünk el, a különböző szövetségek bevonásával, és így jutok el a polgárokig, hogyha meg vannak bizonyos tréningek, képzések, oktatások, ez egy fontos dolog a tagállami szinten, ezt tervezzük idén, októberre. Például kérdőíveket is készítünk, különböző nyelvekünk is van, ezt igényelni is lehet, akár mind a 24 nyelven is, hogyha szükséges, de legalább is a főnyelveken minden rendelkezésre áll. Akadémiákat vontunk be, felsőoktatási intézményeket, a magánszektort, kapunk visszajelzést a közösségektől, vagyis számos tartalmunk van, aminek a minősége megfelelő, és így szeretnék eljutni az érintettekig. Civil szervezetek, kormányok, magánkezdeményezések, gazdasági kezdeményezések egy egyvelegéről van itt szó, tehát az átlagos fogyasztót nézzük meg, Négy csoportot tudunk megkülönböztetni. Alapvetően itt vannak a fiatal emberek, azt mondja, három-négy éves gyerekek is tableten játszanak, táblagépen, mielőtt írni, olvasni tudnának, már ismerik ezt a készüléket. Aztán a 10-20 évesek az iskolából nagyon aktívak, de nem nagyon foglalkoznak az IT biztonsággal hogyha ezt a csoportot alaposabban vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy technikai szempontból, műszaki szempontból érzik a kockázatot, a férgek, vírusok, stb. Ezt tudják, hogy van ilyen. De nagyon bíznak abban, hogy nem történik semmi. Nehéz 15 éves gyerekeknek elmondani, milyen hatással jár a szociális hálóban 10 évvel később, amit most csinálnak aztán itt vannak az idősebb emberek, a 60 évesek, és akár idősebbek is, akik azért egyre aktívabbakká válnak. Németországban jártam, tegnap van erre egy szövetség Németországban azt mondja, hogy az idősebb emberek 60%-a vírusvédelemmel rendelkezik, és tűzfalal, stb., ami egy pozitív dolog de a szomorú az, hogy egy harmaduk még mindig nem használja ezeket. És a kérdés most az, hogy eh, mit csináljak, itt van az online bankolás, stb. és akkor ebben nem hajlandok belemenni. Két eh, csoport van egyik mint összességében. Az egyik csoport, csoport jól képzett, magasan képzett, nap mint nap él ezzel, önök, mint én, eh, mobilt, smartphone használunk, mobileszközöket, aztán vannak olyanok, akiknek komoly feladatot jelent, hogy megoldják a napi problémákat, az online bankolás, stb. Hogyan tudnak egy szöveget szerkeszteni. És ez mm, a két csoport 20-25 évesek és 60 év fölött persze nagyon különbözőek hogyha a tudatosításról beszélünk, akkor mindegy csoporttal foglalkoznunk kell, egy sor tagállamban vannak eszközeink, van nyelvi kialakítások, kvízek vannak, de vannak szakértők számára is anyagaink, vagy vannak olyanok is, akik nem olyan jól képzettek, nekik is tudunk valamit nyújtani. Amit idén csinálunk, az egy olyan dolog, online portál privacy for Private Tools címet viseli. Eh, eh, itt eh, szeretnénk egy kapcsolatot kialakítani az adatvédelem és az emberek között. ezen túlmenően vizsgálatot szeretnénk végezni arra, hogy online platformokat hogyan lehet felhasználni az oktatásban, de ebben az embereket fel is kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy ha össze akarom foglalni, és utána akárhol a részletekbe is belemehetünk, de azért, hogyha röviden akarom elmondani, kormány európai szint, a civil szervezetek, szövetségek, magánkezdeményezések tagállami szinten fognak össze, működnek együtt, hogy megfelelő képzés biztosítsunk tagállami szinten. Hogyan tudjuk ezt erősíteni, ezt a területet, hogyan tudok jobban együttműködni. Hogyha az egységes digitális piac kezdeményezésről beszélünk, mit jelent ez a polgárok számára, és hogyan tudunk ö, ö, többet tenni a tudatosítás területén. A végén úgyis az a nagy kérdés, persze, hogyan érjük el célzottan a célzott csoportokat a polgárok körében, csak hogy lássák, milyen bonyolult, ezt szeretnék egy példát mondani. Van egy sor kezdeményezésünk a tagállamokban, és hogyha ezt meg, megnézzük, 510 millió polgárunk van Európában, és a kezdeményezéseknél ugye elmúlt évben, mondjuk egy fél évvel ezelőtt a Krúz asszony indított, és ezer találat van a websájtunkon, hát ez nem az, amit mi szeretnénk előfizetésekkel, egy néhány százezerről beszélünk, aztán iskolai kezdeményezésekről beszélünk, mindenhol kis számokra jutunk, csak a nagy kihívás, a nagy feladat az, hogy ezeket a számokat hogyan tudjuk növelni, hogy jobban elterjedjenek ezek a dolgok, és azokat is elérjük, akikhez tényleg el akarunk jutni, akik nem minden nap lépnek be a honlapjukra. Köszönöm. Thank you. So welcome to the guests who... Köszönöm szépen, üdvözlöm vendégeinket, akik csatlakoztak hozzánk. Ők a Westminsteri Parlament House of Commons képviseletében érkeztek ide. Üdvözöljük Önöket, ez a belső piaci fogyasztóvédelmi szakbizottság és az Európai Információs és Biztonsági Ügynökség eh, vezetőjével folytatunk eszmecserét. Ők a 28 tagországban próbálnak meghálózatot kiépíteni, együttműködést létrehozni a kiberbiztonság témájában. Sándor Schwab a hálózati együttműködés biztonság kérdésének jelentéstevője. Mindjárt meg is adom neki a szót, András parancsol. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is Köszönöm szépen Herbertnek ezt a kitűnő bevezetést, eh, ami azt mutatja, hogy az Enniza, a klasszikus belső piacért és a digitális eh, piac szempontjából is nagyon fontos horizontális eh, interfész szerepet tölt be, és azt gondolom, hogy ezt nagyra kell értékelnünk. Elnök, hogyha angolul szeretnék eh, követni az ülést, akkor a kettes csatornára kell, hogy kapcsoljanak, ha pedig más nyelven szeretnék követni az ülést, akkor meg kell keressék ezt a nyelvet a csatornák között. Németül folytatom, mondja az előadó. Én pedig spanyolul követem az ülést, válaszolja az elnök. Mhm. Az ENISA nagyon fontos horizontális interfész szerepet tölt be, ami a belső piac, digitális piacon nagyon fontos. Hembrecht úr felé két konkrét kérdésem lenne a közszolgáltatási érdekeket tekintve, az irá, a szolgáltatási irányelvet tekintve önök, mint platform kapott szerepet töltenek be a tagországok és a szolgáltatók között. A titkárság felhívta erre a figyelmünket az információs anyagban, és a tagországok az Enizán keresztül a végső felhasználó felé közvetlenül kommunikálhatnának bizonyos dolgokat, de ez eddig még soha nem éltek, esetleg kitérne arra, hogy miért nem éltek a tagországok ezzel az eszközzel eddig. Második kérdésem, az elmúlt hónapokon gyakran beszéltünk a zenész a szerepéről, az európai kiberbiztonsági irányelv kapcsán is, hogyha napvilágot lát ez az irányelv, és mi optimisták vagyunk, akkor az zenizának ebben fontos szerepe lesz a standardok definiálásában, amiket a vállalkozásoknak be kell tő, meg kell tartaniunk, annak érdekében, hogy folyamatos védelmi szintet tudjanak biztosítani a tagországok, és szeretném volna még egy kérdésemre választ kapni. Ön mit gondol arról, hogy ezek a standardok hogyan fognak egy szép napon kinézni? Nem tudja képzelni azt, hogy egy kritikus infrastruktúrával kapcsolatban mondjuk adatállalkozások érzékeny adatokat tárolnak, hogy ezek kötelező módon kerülnek az európai szerverbe és itt tárolásra. Hát, hogyha az elején azt gondoljuk, hogy az egész világ össze van kapcsolva a digitális hálózatokkal, és minél jobban elmélyedünk a témában, kiderül az, hogy milyen sok adatot tárolnak az amerikai cégek a szervereiken Európában, tehát mik lesznek a standardok, amikor arról van szó, hogy a kiberbiztonsági rezilienciát hogyan kell biztosítani az egyes vállalkozásoknál. Aki kérdéseket szeretnének feltenni, ezt jelezzék. Evelyn Gephardt először köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az információt is, amit kaptunk. Ezek igen hasznos információk, és azt gondolom, hogy a biztonsági követelmények nagyon különbözőek az adatvédelemmel kapcsolatban, természetesen az emberek személyes adatai kapcsán is, de egyre inkább érzékeljük azt, hogy a vállalkozások adatai, amelyek érzékeny jellegűek lehetnek, ezeket is fenyegetik a támadások, és hozzáférhetnek illetéktelenek. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy itt érvényesüljön a biztonság információs kampányokkal, azzal, ahogy az embereket tájékoztatjuk, például a kockázatokról. Olvastam a közleményben, azt is ön is kitért erre, hogy nagyon sok polgár nincsen tisztában azzal, hogy saját maga mit tehet az adatbiztonságok érdekében, például amikor megváltoztatja a jelszavát, vagy más dolgokat, például a tűzfal beépítése, a kompjúteren, stb. Hogyan lehetne garantálni azt, hogy itt a polgárok jobban tájékozottak legyenek? illetve hogyan tudjuk egyértelműsíteni feléjük azt, hogy itt egy fontos dologról van szó. Köszönöm szépen, Maria Grappini. Köszönöm szépen. Kedves uh, elnök asszony, azért vagyok itt, mert uh, szeretnék úgy visszamenni Romániába, hogy uh, ez számot tudjak adni arról, hogy itt mit is teszünk, és jobban tudjam tájékoztatni az ottani állampolgárokat. Jásból egy egyetemi hallgató is itt van. Örülök annak, hogy eljöhetett, és a vitát nyomon követheti. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Ön beszélt arról, hogy különböző kategóriákban hogy, néznek ki, hogy néz ki a helyzet a fiatalok, az idősek esetében, és hogy egyesek talán félnek egy kicsit az informatikai eszközöktől, és az, informát, az informatikai biztonságot nem igazán ismerik. Általában a nem ismert dolgoktól szoktunk félni, tehát az ismeretlen az, ami félelmet kelt. Én ezzel kapcsolatban három kérdést szeretnék feltenni. Az oktatás oktatásügy az egyik. Nem gondolják-e azt, hogy erősíteni kellene azokat a tanulmányokat, amelyek az informatikára utalnak? Tehát nem csak az, hogy hogyan kell használni, hanem hogy a biztonság hogyan néz ki. Nem csak arról van szó, hogy három éves kortól kezdve valaki képes egy tablettet kezelni. Nem gondolják-e azt, hogy a tagállamoknak talán el kellene egy kicsit mélyíteni az informatikai oktatást, hogy tájékoztassák a fiatalokat arról, hogy hogy néz ki az internetes manipuláció és más problémák. Tehát az internetes biztonság kérdését kellene felvetni. Azután ne gondolják-e azt is, hogy a kormányokat kellene érdekelje az, érdekelté kellene tenni őket abban, hogy ezeket az információkat megosztják a közvéleménye. És utolsó kérdésem, van -e erre vonatkozó büdzsé? Tehát, hogy együttműködjünk civil szervezetekkel, vagy készítessünk tanulmányokat ebben a témában. Tehát van-e erre a fajta kezdeményezésre elkülönített költségvetés? Köszönöm szépen! Én úgy gondolom, hogy a technológia sokkal gyorsabban halad, mint ahogyan mi informálni tudjuk az embereket. Köszönöm szépen! El tudnám magyarázni azt, hogy milyen együttműködési szinteket állapíthatunk meg a tagállamok között, és hogy hogyan működik a gyakorlatban ez az együttműködés. Gondolják-e, hogy az irányelvben szereplő intézkedések hozzásegítik a tagállamokat a jobb együttműködésre, és végül a jövő munkája szempontjából az információk elengedhetetlenek, hiszen fontos szerep jut a Nissannak ebben. Elmagyarázná-e a szakbizottság tagjai számára azt, hogy mennyire fontos ez az együttműködés, és az, hogy az információkat a kiberbűnözéssel, kibertámadásokkal kapcsolatban megosztják egymással a tagállamok. Köszönöm, Kaja Kanasz. Köszönöm szépen. Lehet, hogy buta kérdésem lesz, arról gondolkoztam, hogy nem igazán értem, hogy ön kinek dolgozik. Ezt esetleg kifejteni? Azt értem, hogy mivel foglalkozik, csak azt nem, hogy kinek dolgozik. És hogyha jól értelmezem, akkor olyan eljárásokat dolgoznak ki, amelyeket a cégek is felhasználhatnak. Vajon a bevált gyakorlatokat mennyire hasznosítják eh, a cégek vagy a tagállamok. Néhány héttel ezelőtt volt a kiberbiztonsággal kapcsolatban itt a parlamentben egy esemény, amikor szakértőket is meghívtunk. Az volt a legérdekesebb talán, hogy a leggyengébb láncem az mindig az ember. Ön beszélt az oktatásról, valóban ez nagyon fontos, mert hogyha az emberek lehet, hogy technológiai szempontból nagyon jó rendszerek léteznek, de hogyha az emberek továbbra is posztitokra írják fel a PIN kódjaikat, az úgy nem jó. És még ezen felül, ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem is, hogy az európai intézmények mit tesznek a bevált gyakorlatok fel átvételé, és itt ezekben az épületekben a kiberbiztonság hogyan valósul meg. Ugyanis valaki azt mondta, hogy itt az Európai Parlamentben minden wifi-t kikapcsol, és nem is használja a smartphone-ját, mert ö, támadások érhetik. Ez azért elég ö, furcsa volt, és ö, érdekes. Hogyan látja ön ezt a helyzetet? Senki más nem kér kérdés? Akkor én fogok feltenni egy kérdést. Arra vonatkozólag, hogy hogyan működnek együtt a világ más részeivel, tehát a digitális egységes piac, amelyről ma délután folytatunk eszmecserét a bizottsággal, az egyik legfontosabb célja ennek a standardek javítása, és itt ugye nem csak európai standardekről van szó, az encryption és a felhő ö, technológia kapcsán felmerül a felőnyök és a hátrányok kérdése európai szinten. Tehát esetleg ezzel kapcsolatban tudna-e további felvilágosításokat adni? hogy együtt tudjunk működni ott, ahol erre szükség van. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, a hozzászólásokat. Egy szélesebb, tágabb kontextusból tekintve igyekszem válaszolni az összes kérdésükre. Schwab úrra reagálva, hogy a, az információs platform, közérdekű információs problém. Szerintem sokan tudnak erről, ez az első lépés, és de nincsenek igazán eljárásaink olyan értelemben, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Úgy gondolom, a tájékoztatás eljárások, hogyan csináljuk, hogyan dolgozzuk fel a dolgokat, ez hiányzik egyelőre egyébként. Ez egy másik kérdésre is válasz, a költségvetésre kérdeztek rá. Ugye a tudatosításról beszélünk, ami végrehajtási tervünkben nagy 48 státuszunk van és egy néhányan vannak még, és egy erre szánt emberünk van, aki a tudatosítással foglalkozik. Ez a pillanatnyi erőforrás helyzetünk a költségvetésnél, amit mi ezzel csinálunk. Természetesen a missziókat fizetjük ki, a flyerek nyomtatását, dokumentumokat, stb., de nem mondhatjuk, hogy több tízezer euróról van szó. Amit csinálunk, az a mindennapi dolgunk, erre figyelünk, hálózat a tagállamokban az, amire figyelünk, a bizottsággal, az intézményekkel együtt ügyelünk mm, ezekre, és egy sor esetben magáncégektől is kapunk pénzt, amivel kezdeményezéseket támogatnak. A tagállamok költségvetése a tudatosításban általában támogatást is élvez. Van benne kormányzati pénz és magánszektorból is érkezik pénz. Ez pozitív van megfogalmazva a magán és az állami szféra együttes megközelítése, ez nagyon jó. De úgy gondolom, hogyha kis, tehát nagy hatást lehet elérni kevesebb emberrel is, nem feltétlenül kell ehhez túl nagy párhuzamos struktúrákat felépíteni. Hogyha igyekszem ezt kombinálni, mert többen is valahogy érintették a következő válaszomat, hogyha a zenász irányerről beszélünk, zenész irányerről, akkor természetesen támogatjuk a helyi törvénybe történő végrehajtást, és különböző ágazatokkal beszélünk, és kormányokkal is beszélünk. Itt nagyon fontos a szabványosítás, a standard kérdése nagyon fontos Hogyha megnézzük az IT ágazatot Európában, itt az elmúlt évtizedben számos területen nem vagyunk versenyképesek az Egyesült Államokkal vagy Ázsiával. Majd az utolsó kérdésben is visszatérek, amikor a globális kérdések merülnek fel. De hogyha befolyást akarunk gyakorolni a szabványokban, akkor részt kell venni a megfelelő szervezetek munkájában és hogyha nincsenek nagy játékosaink ezen a területen, akkor nem tudunk részt venni. Itt volt a Nokia, de hát ez átkerült a Microsofthoz, a Siemens eladta a mobilágazatát, egyszerűen nincs már jelen az IT ágazatban. Nincsenek nagy cégeink, akik részt vennének a szabványosításban. Tehát hogy, hogyha nincsen ilyen ágazat, akkor hogy akarunk részt venni a szabványosításban? Ezt tudod? De hát megint csak fordítva, a pozit pozitívan tekintve mi együttműködünk az Egyesült Államokkal, igyekszünk befolyásolni az ENISA részéről legalábbis. Azt szeretnénk, hogy beszéljenek velünk, és konkrét példa hogy együttműködik az elmúlt év irányelvben tagállamokkal is, bizottsággal is együtt gondolkodunk, hogyan tudunk mi befolyásolni egyes szabványosítási folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy kisebb területeken ez megint csak a szabályozással is összefügg. Valamit tudunk tenni, bele tudunk szólni, de azért nagyon nehéz úgy összességében. Ami az adatokat, adatcserét illeti, erre is volt egy kérdés. Ez az egyik legnagyobb akadály a zenéhez irányelvben, hogyha az IT biztonság szemszögéből nézzük ezt, nézzük ezt akkor azt látjuk, hogy nemzeti érdek a legtöbb esetben, ha megnézzük a biztonságot, az IT biztonságot, az a tagállamok ezt nemzeti szintről nézik, nem tudunk beszélni igazán európai szintről, nem vagyunk elég erősek ahhoz még Európában, hogy ezt megváltoztassuk, meg ezt a sok érzékeny részletet megvizsgáljuk, és szabályozási szinten kezeljük. Ez még mindig bizalmon múlik, hogy ismerjük a megfelelő embereket, de a végrehajtásba, a szabályok kiakarításával nem tudunk még beleszólni, mert mondok egy példát erre, hogy mire gondolok, és két perspektívából is megtehetem ezt az egyik az 30A, a Bridge Notification-en foglalkozó cikk, ez egy telekommunikációs csomag, és évekkel ezelőtt az ISP-től nemzeti szabályozókhoz jutnak adatok, és itt ezzel vonatkozóan dokumentumot készítettünk. Hogyha ezt megnézzük, akkor az ágazattal, az minisztériumokkal beszéltünk a kicserélt adatokra vonatkozóan. És akkor önök egy, elfogadtak egy rendeletet, és és a mm, végrehajtásra bízták a részleteket. Mit jelent ez, hogy a jelentéstétel szintje az elég gyenge? A telko, telekommunikációs ágazattól 100-120 eseményt jelentenek nekünk évente, egész Európában az összes ISP. A pozitív dolog, hogy legalább van valami. A kérdés persze az, hogy miért nem kapunk meg mindent, ami az ágazatban történik Európában. Azért, mert hiányzik az információ csere érdeke itt a nemzeti szint és az európai szint között. Nagyon fontos, hogy megfelelő adatokat kapjunk, de a kihívás az, hogy mit tudunk tenni, és hogy a kormányokat is bevonjuk és a kormányok aztán a megfelelő döntést tudják hozni. Az Európai Bizottság értékelni kezdi most éppen ezt a telekommunikációs folyamatot, de amíg európai perspektívából abban a helyzetben vagyunk, hogy a tagállamok azt mondják, itt az én határom, itt ez az én kapcsolatom, IT biztonsági szempontból addig nehezen tudunk dolgozni. Az adatvédelemről is volt egy kérdés. Valóban, az igaz, hogy még mindig képezni kell, és ugyanez, mint a román kérdés, ezeket összevonom, tehát, hogy a képzéssel foglalkoznunk kell. Erre is adok egy példát. Hogyha 18 éves valaki, és kap egy jogosítványt, és akkor örül, hogy megvan, hogy meg, lehet tanítani, stb. Az egyik rész, hogy van valakinek jogosítvány. Ez egy dolog, ezt, de ha, ha a fiamnak adom a kocsimat, akkor remélem még visszakapom este, de egész évben. De pluszban van egyéb dolgunk, van vannak biztosítók, amelyek büntetnek, ha fiatal valaki, hogyha valaki balesetet okoz, vannak rendeletek, ahol elveszik a jogosítványt, hogyha valaki őrültem vezet, stb. Tehát vannak eszközeink. De az IT ágazatban ez nem áll rendelkezés, amikor én fiatal voltam. Iskolákba jöttek a rendőrök, és elmondták, hogy hogyan vezessem a biciklimet a kihívás, és ezt évek óta mondjuk a kihívás napjainkban, éppen ez az IT-vel kapcsolatban, de nem tudjuk vinni, mert túl bonyolult, mert tagállami kompetencia számos tagállamban, még regionális szintről is van szó, de most um, ezt valahogy meg kell jeleníteni az oktatási rendszerben. De hogyan jutunk be oda? Az önkéntességi alapon nehezen működik, mert az nem jelenti azt, hogy az oktatási rendszerben benne Mi volt a másik? Megint a kormányok támogatása. Természetesen. Egy kicsit pessimista vagyok időnként, ha megnézzük más esetekben információkat, hogyan juttatunk el a polgárokig, és ha ezt megnézzük, akkor kormányzati európai szinten is vannak fontos teendőink. Az IT biztonság esetén. Itt különböző vélemények vannak, és minden egyes kancellár vagy elnök egy európai tagállamban bizonyos kivételek vannak persze. Őnek ez nem prioritás feltétlenül, ez az IT-biztonság, nem tűzik a politikai napirendre. Tehát nem feltétlenül akarnak erről kommunikálni. Vagyis ez lassan tudjuk ezt is keresztül vinni. Aztán volt egy kérdés az együttműködésre vonatkozóan, ez döntő jelentőségű. Sok mindent lehet csinálni, persze kis kezdeményezésekkel is. Vannak tagállami szinten kezdeményezések, idősebb emberek elkötelezetten működnek és segítenek a kortársaiknak, vannak magánkezdeményezések is, ezt említettem. Mi igyekszünk embereket bevonni, a legjobb gyakorlatokat akarjuk alkalmazni, és a lényeg az, hogy ez jobban működjön. Egy érdekes kérdés következett. Mit csináljunk? Ez egy tisztességes, kinek csináljuk ezt? De a kérdés az volt az elején, kormányokról beszélünk, megvan a struktúra, a gazdaságban megvannak a hálózatok, az ágazatban az egyik legfontosabb kapcsolatunk az ugye mindig a cégek vezetősége, az ügyvezető. Van egy sor példánk itt a dokumentumunkból, Hogyha cloud computingról beszélünk, éveken keresztül a felhő kapcsán együttműködünk a gazdasággal, tanúsítványozási csapatot építettünk, vannak nemzetközi szervezetek, a Cloud Security Alliance is részt vesz ebben a munkában, és tanúsítványozott vannak szolgáltatók a felhő területen, akik a biztonság területét vizsgálják. Tehát ha megnézünk bizonyos szektorokat, pénzügyek, bank, telekommunikáció, ez olyas valami, ahol már régóta jó kapcsolataink vannak, hiszen ez a mi ágazatunk, aztán vannak egyéb hálózataink is, például az információcsere igény függvényében is az elmúlt években azt láttuk, hogy hogy a hálózatnak részesei lettünk, és műszaki ajánlásokat fogalmaztunk meg például a közösség számára. Most, ha most elmondtam egy részt, itt a kihívás az, hogyha megnézzük az IT biztonságot, akkor a, a tagállamok szintjén kell reagálni ez olyan, mint az Európol. Nem a, a városokban fogják el a bűnözőket, de azért ehhez szükség van természetesen együttműködésre európai szinten. Ilyen szempontból hasonló a helyzet, együttműködünk az ügynökségekkel, kormányokkal, tagállamokkal, de a végén az eredmény az, hogy egész Európában magasabb IT védelmet akarunk elérni és a tagállamoknál az ágazatban kell a konkrét lépéseket megtenni. Másrészt természetesen, hogyha valaki eseményeket jelentett, hát amikor TV állomásokat támadtak meg, nem, mi nem elsősorban velük foglalkozunk, tehát a munkánkat azon területekre koncentráljuk, amelyek konkrétan az IT területen dolgoznak. Nagyon nehéz egyébként európai szintről eljutni a polgárokig. Mi ezt persze más eszközökkel is megpróbáljuk, hogyha az IT biztonság szempontjából nézzük, a, mi az Enizánál egy sor központi IT-biztonsági céggel működünk együtt, mert különbözőek vannak, F-Secure, Elvira Sementek, stb. ilyen cégek, akik a nagyok, akik ezzel foglalkoznak, ők kialakítottak a távközlési szektorban egy tevékenységet, és hát ő, nekik megvannak a fogyasztóik, az ügyfeleik, és rajtuk keresztül el tudunk jutni, mert, mert ezek a fogyasztók keresik az IT biztonságot, de folyamatos kapacitás építésre van szükség itt. Ami az intézményeket illeti, van egy hálózata a mi it val is együtt dolgozunk, másokkal is, az, az Európai Bizottság, a Management Board hozzánk tartozik, ezt a hálózatot igyekszünk fenntartani. Aztán volt egy további kérdés, Ford asszony, a világ, a globális kitekintés. Ezért vagyok itt, egy néhány kritikus megjegyzést is tennék, ha már eljött. Nézzük meg, mi történt az elmúlt 15 évben. Ugye nem olyan rég óta vannak okos telefonok, vagy az internetet bizniszmodellként nem igen használjuk. Egy sor eset tehát látunk, ismerjük, szociális hálók, kereskedők, keresőgépek mind az Egyesült Államokban vannak, és a kínaiak ezt leképezik, utánozzak, Alibaba, a Tencent, stb. Ez ugyanazt a bizniszmodellt, üzleti modellt alkalmazzák, mint az amerikaiak, de mi ezt valahogy elveszítettük Európában, és ez a kérdés, amit fel kell tennünk, azt hiszem, ezért is vagyok itt mai napon. Például, ha megnézzük az Enizát, is vannak nehézségeink, küzdünk, de egy, az az ITU egy globális szervezet, nem nagyon van befolyásunk ebben a szervezetben, ez az igazság. Hol van Európa, hogy tudunk befolyást gyakorolni, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ez jobb legyen. Ez a, ennek van nagy jelentősége, ezért fontos, hogy az ágazat is jobban megjelenítse az érdekeit, és legyen egy olyan IT-szektorunk, ez egyébként itt is fontos, hogy globális szinten befolyást tudjunk gyakorolni. Köszönöm. Would anybody like some follow-up? Szeretne valaki még megjegyzést, megjegyzést tenni? Van még némi időnk. Szeretne valaki pót kérdést feltenni? Nagyon széles körül a vita. Az a pont gondolkoztatott el, hogy úgy tűnik, hogy elvesztettünk néhány meccset, de nem az egész versenyt. Hollandiában hallottam azt, hogy hogy tízezer betöltetlen álláshely van az IT-ságazatban. Van -e elég ez ember, akiből rekrutálni lehet a biztonsági hálózatok működtetéséhez? És ön tett egy megjegyzést az oktatási rendszerekre. Vannak olyan városok, ahol már korán bevezetik ezt a tantárgyat a szoktatásba, fiatal kortól kezdve, de nem tudom, mikor lesz ez majd kötelező része az oktatásnak. Az első pont elmondaná véleményét a rekrutálásról. Hogyha emberi erőforrást veszítünk, akkor nem csak az üzletet veszítjük el, hanem duplán is veszítünk. Tehát van-e elképzelése arról, hogy mi az, amit megtehetünk? Meg szeretném kérdezni a DG Connect képviselőjét a bizottságtól, hogy van-e megjegyzése. Köszönöm szépen, elnök asszony. De ahogy említette, mi is várjuk a folyamatos vitát az irányelvvel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos jogalkotási anyag. Várjuk a tárgyások folytatását a tanács és az Európai Parlament között. Illetve reméljük azt, hogy az irányelv vett sikeres tárgyalások zárnak, illetve hogy a tagországok ezt a gyakorlatban meg fogják mihonra valósítani. Ami a mostani vitett témáját illeti, illetve az általános szolgáltatásokról szóló irányelve, platformok kérdését, illetve az információ eljutatását a polgárokhoz általában, azt gondolom, hogy itt egy olyan eszközről van szó, amelyet eddig egyáltalán nem használtak. És ha ebbe belegondolunk, akkor a bizottság számára sajnálatos módon jogi szempontból nem sok lehetőség marad nyitva. Az irányelv tulajdonképpen kompetenciákat ruházott tagországokra, és a szolgáltatókat arra szólítja, be, akik az, szólítja fel, akik az elektronikus kommunikációt bekapcsolódtak, tehát az összes telekom szolgáltatót, az összes érintett céget, hogy közérdekű információkat jutassanak el összes ügyfelükhöz. Megnézzük azt a Um, cikket, amely a biztonságra, az adatvédelemre, a magánszérevédelemre vonatkozik, akkor egyetértünk abban, hogy a figyelfelkeltés nagyon költséges, viszont itt egy olyan eszközről van szó, ami megvan, amely szerepel az irányelvben, sajnálatos módon ezt még nem használják, és a tagországnak ez nem kerül pénzbe hiszen a szolgáltatókat terheli ez a kötelezettség, akik a szolgáltatást nyújtják, hogy éljenek a meglévő csatornákkal, illetve hogy polgároknak információt jutassanak el. Tehát nem vagyunk, nem tudunk olyan tagországról, amely rendelkezést az irányelven belül a figyelemfelkeltésre használná. De hát azt gondoljunk, hogy itt még sok munkát kell elvégezni, és szem előtt kell tartanunk azt, hogy az elektronikus kommunikációs keret áttekintése folyamatban van, tehát nem szeretnénk elébe venni olyasminek, amiről a vita majd szólni fog. Jelenleg a tagországoknak a kötelezettsége ez, amennyiben élni szeretnének az intézkedéssel. Az egyes tagországok információink alapján nem éltek még a rendelkezésekkel, rendelkezéssel, viszont pán-európai szempontból ez egy igen értékes eszköz lehet a polgárok tájékoztatására, kulcsfontosságú kérdésekről, amelyek a magánszféret biztonságot érintik illetve ez egy nagyon-nagyon erőteljes figyelmfelkeltési eszköz is egyben. Van-e még kérdés, felvetés? Nincsen. Akkor én egy e, dolgot szeretnék felvetni. Nagyon sok startup van, ezek rendkívül sikeresek voltak. Fintek például, az elmúlt héten találkoztam ezzel a céggel, akik smartcard csipeket gyártanak és világvezetők. Tehát vannak olyan ágazatok, ahol az európaiak szakértők, tehát fontos, hogy hangsúlyozzuk a negatív, a pozitív szempontokat is, ne csak mindig a negatívumokat emeljük ki. Nem vitatom mindazt, amit öntől hallottunk. De itt egy hülyefelkeltő riasztásról van szó, tehát nem az a probléma, hogy van néhány nagy cég, vannak startupok, hanem az, hogy nem nincsenek ma megfelelő készségek. Például nagyon sok román munkaerőnk van, jól képzett munkaerőnk, ők jól teljesítenek. A kihívás a következő, hogyha ezt európai szinten tekintjük. Ha megnézzük az usa akkor 300 millió polgár van, és egy pénzemet használnak. És hogyha startupot Silicon Valley-ben vagy Texasban hoz valaki létre, akkor angolul is hozzáférhető ez a következő nap, ez a, az applikáció. És akkor megvan a kritikus tömeg. Európában 28 tagországban 18 az Eurózóna tagja, és weboldalmi, weboldalunkat románul és bolgárul is üzemeltetjük, viszont hogyha eh, ha itt startupot állít fel az ember, akkor Finnországban, Portugálban nehéz eh, értékesíteni a termékeket, eh, illetve piacra jutni, 24 nyelvre lefordítatni mindent, az összes hivatalos nyelvre. Tehát 10-20-30 millió e, eurót előteremteni a startuphoz. Az rendben is volna, de a 300 millió már nagyon sok 200 millió. Hogyha szeretnének egy listát mindenről, akkor én ezt el tudom küldeni. Ami az oktatási rendszerénket illeti, ezek kitűnőek, a kutatási programjaink is kitűnőek, Viszont, hogyha a növekedésről van szó, akkor nincsenek jelentős európai szereplők, vagy nincsen meg a kritikus tömeg, úgymond. Tehát ha megnézzük az USA-t, megnézzük Kínán, akkor lehet, hogy itt mások a szociális, a szociális rendszerek, de ők igenis sikeresek az IT ágazatban. Tehát rendelkezünk mi is ezzel, viszont a növekedés nem ugyanolyan mértékű. Tehát, hogyha a jövőben minden az IT ágazattól függ minden ágazatban, akkor mindent meg kell vásárolnunk. Ettől a néhány cégtől köszönöm. Köszönöm szépen. Csak egy kis emlékeztető, hogy miért is van szükség egységes piacra. Köszönjük szépen ezt az érdekes eszmecserét, biztos, hogy bilaterális szinten is felveszünk még a kapcsolatot. Köszönjük, hogy eljöttek ide, eljött ön ide, és hogy hozzásegíti az együttműködés megfelelő kialakításához. Most koordinátorok ülését fogunk tartani, amennyiben nincsen egyéb kérdés. Nincs. Köszönjük szépen!